ezeknek a listáját is megkapták. Utolsó megjegyzésem pedig a 216-os eljárási szabály módosításáról, korrekciójáról szól. Az illetékes bizottságok több javítási